Sehr gut. Guten Tag, meine Damen und Herren. Jó napot kívánok, hölgyem és uraim, kérem szépen foglaljanak helyet. Én a május 24-én felfüggesztett ülésrendet újra megnyitom. A jegyzőkönyve